Nem lehet helyreállítás addig, amíg nincs egy megfelelő politikai folyamat. Tisztelt képviselők, folytatni fogjuk azt, hogy alkalmazzuk az Európai Uniós szankcióit, amelyel egyéneket, illetve csoportokat sújtunk, akik elnyomó módon lépnek fel. Ahogy korábban is elmondtam, a szíriai konfliktus egy geopolitikai harc. Az Európai Unió a szíriai emberek érdekében lép fel, és saját érdekei érdekében, de nehéz mindezt képviselni más szereplők nélkül, és lehet, hogy a washingtoni találkozóról is sikerül majd erről beszámolnom. Köszönöm szépen a az EPP nevében Sajdrova asszony kap szót másfél percre. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt magas szintű képviselő, köszönöm szépen a jelentését. A háború már 9 éve zajlik Szíriában, és itt a Szíriában az utolsó oldalról van szó. Assad meg fogja erősíteni hatalmát, a civilisták Törökország felé menekülnek, de itt nem tudnak keresztül menni, és az emberjogi szervezetek szerint egy millió személy kénytelen folyton költözni és helyet változtatni. Az Európai Unió nyújtson humanitárius segítséget Szeretném kérni azt, hogy folytassuk a projektjeinket a konfliktusos területeken. 70%-a a civil lakosoknak egy gyermek, éppen ezért nagyon fontos, hogy a gyerekeket támogassuk, a menekültáborokban az iskolákat, ez nem könnyű, de nagyon fontos a gyerekek számára, fontos, hogy ők ne veszítsék el a jövőjüket. Mindez nem jelent hosszú távú megoldást. Mindez Damaszka, Damaszkusz, Moszkva és Ankara döntéseitől is függ. Felmerül bennem a kérdés, hogy itt az Európai Unió milyen szerepet szeretne betölteni. Ön említette az ENSZ szerepét. Én úgy érzem, hogy a hosszú távú megoldás kizárólag az ENSZ keretein belül oldható meg a humanitárius segítségnyújtás, a szankciók az EU részéről, mindez helyes, de emlékeztetnék arra, hogy az Európai Uniónak fontosabb szerepet kell betöltenie. Köszönöm szépen a szocialisták és demokraták nevében. Piri asszony következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai vita címa a szíriai helyzet, a szíriai biztonsági helyzet. Ez elég ironikus, mert a valóság az az, hogy nincsen biztonság Szíriában, nincsen biztonság a több millió civil számára, akiknek a vidékre kellett menniük, most már innen is elülözték őket. Csak rombolás és halál van, 68 kórházat romboltak le, 700 ezer menekült van, akik a hidegben vannak, nem tudnak sehova se menni, nincs élelmük, nincs ruhájuk. Amikor a szír rezsim, illetve az, az orosz támogatóik inhumánus taktikákat alkalmaznak, azáltal, hogy humanitárius centrumokat támadnak, az emberiség ellen is védkeznek. Kollégák, remélem, hogy hamarosan Bashar Assadot nálam hágában látjuk majd, hogy legalább valamilyen fajta igazságot lehessen szolgáltatni a több millió szíriai szenvedése miatt. Köszönöm, mondja az elnök, a Renew Európa csoport nevében Hilde Wautmans képviselőasszony következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, Borel úr, 2018 óta tudjuk, hogy óriási nyomás alatt van Szíria ezen területén, felépnek az Assad rezsim ellen, októberben Amerika a népességet ott cserben hagyta, és Európa őszintén szólva nem sokat tett a demokratikus csoportok érdekében. Kilátástalan a helyzet, mindenki elmondta ezt, ez egy kliensháború Oroszország és Törökország között. Több millió ember menekül. A kérdés az az, hogy Európa mit tud és mit fog tenni. Könnyebb persze ezt feltenni, mint megválaszolni, és ezt én értem, de Európának őszintének kell lennie. Putin és Trump szabad kezet kapott, és most emiatt vagyunk ebben a nagyon nem igazán biztonságos helyzetben. Azt is látni kell, hogy megosztott a tanács, többek között az olasz kormány, amely Assadhoz közeledést akar. Én nem vádlom ezzel, nem vetem ezt az olaszok szemére, én csak azt mondom, hogy Európában nincsen egységesség, csak akkor lehet itt eh, megfelelő megoldásunk, hogyha egy stratégiát eh, követünk, de az idő sürget, mert mind Izrael, mind pedig Törökország eh, is jelen van, Európának egy új tervel kell előállnia, de úgy gondolom, hogy a leg, legfontosabb talán a tűzszünet lenne, a gyerekeknek, az embereknek jók lenne ehhez. Köszönöm szépen! Az Identitás és Demokrácia csoport nevében Mariana kollega. Madame la Présidente! Köszönöm, elnök asszony! Európa tovább lép, hibákat követ el. Radikális a pozíciónk a szíriai konfliktussal szemben egy oldalon vannak a jók, a másik oldalon a rosszak, a szíriai kormány, és aztán itt a valóság, hogy a nyugatiak és az amerikaiak támogatása igazából nem járt hozzá a békés megoldáshoz. A Franciaország, a kisebbség, a keresztény kisebbséget támadják, és Erdogán úr is melléjük állt. Az Európai Unió most előtérbe akarja helyezni a saját megoldását, és a Aleppo dzsiad kezébe juttatta, tulajdonképpen ehhez hozzájárultunk. És pontosan a múlt héten a, annak a szervezetnek a szó a vívőjét tartották rá, tartóztatták le Márszájban, aki Erasmusos vízummal tudott oda eljutni. A Putyinnak is nagyon fontos itt a szerepe, és a koalícióról sem szabad megfelelkezni a, nem szabad, hogy szabadon lépessenek fel ezek a dzsihadisták. Az júniusban a biztonsági tanácsban elhangzott az, hogy a terrori, külföldi terrorista harcosok ellen kell fölépni, a civileket támogatni kell, meg kell őket védeni. Viszont Európában el kell fogni ezeket az embereket. A szíriai kormány a saját területét védi, ellenőrzés alatt akarja tartani. Köszönöm szépen a zöldek nevében. Megadom a szót Hanna Neumannnak egy percre. Nach Idlib sind all jene Menschen geflohen, die 3 millió ember tehát bezártak Szíriába, nem tudtak elmenekelni. Ez e, igazából a, ezt a háborút a leggyegenyényebbek hátán e, folytatják. A legszörnyűségesebb e, dolog történik. Azt gondolom, hogy sokkal többet tehetne még az Európai Unió. Nagyon fontos a háborús bűnök dokumentálása, a szankciók kiterjezése Oroszországra és Törökországra nézve is, illetve nagyon fontos, hogy távozhassanak a leggyengébbek. Borrell úr, ez az átfogó politikai megoldás, ezzel senki nem bír, de éppen ezért nagyon fontos az, hogy azok a kis lépések, amelyeket megtehetünk, konzekvens módon tegyük meg, azért, hogy a szörnyűséget megállítsuk, remélem, hogy a külügyminiszterek tanácsán hétfőn sikerül előbbre lépni ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen az ECR nevében Angel Dzsambacki képviselő következik egy percre. Dziękuję bardzo. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Köszönöm szépen. Tisztelt uh, kollégák, tisztelt uh, főképviselő úr. A kérdés az, hogy Európa mit tehet, és hogy miért nem teszi meg, amit megtehet. Bizonyára tudják, hogy semmit nem lehet tenni, az EU semmit nem tehet, és a kormányok részéről senki nem fog semmit tenni mindaddig, ameddig annyira közel vagyunk Szaudarábiához, és mindaddig, amíg összejátszunk egy olyan diktátorral, mint Erdogán. Vannak mérsékelt iszlamisták, és semmit nem tudunk tenni, kivéve azt, hogy itt szervezünk egy vitát, de ezzel csak időt vesztegetünk. Kollégák, a mérsékelt iszlamisták lefejeznek keresztényeket. és a kormányok támogatják a háborús bűnösöket. Amíg ezt nem ismerik fel, addig semmit nem tudunk tenni. Európai Nordisk... A GUN NGL nevében Georgios Georgiou következik egy percre. Κύριε Μπορέλ, i pondi οι πιλάτοι δεν Köszönöm, elnök úr, tisztelt Borrell úr. Nincs szükség Poncius Pilátusra leírhatatlan a szíriai tragédia. Minden egyes epizód, minden, ami történik itt Libban, ez egyre tragikusabb. terrorista szervezetekhez csatlakoznak emberek, mások menekülnek, tényleg borzasztó, horrorisztikus a helyzet. Taib Erdogan úr gyakorlatilag a pokol nyitotta meg. Itt emberi lényekről van szó, gyerekekről, nőkről van szó, olyan gyerekekről, akik a jövőt szeretnék látni maguk előtt, Európának fontos cselekednie. Meg kell, hogy értsük azt, hogy nagyon diabolikus a helyzet, és ez a horror, ez így alakult ki. Egy minuta. Obrigada. Santos képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Több mint 370 haláleset, az utóbbi, években, utóbbi időben 600 ezer, az utóbbi egy évben több mint 600 ezer belső menekült. Ez a borzasztó szíriai valóság. Ez egy humanitárius katasztrófa. Kilenc év óta tart a konfliktus, amely tönkretette az országot, és a túlélők borzasztóan szenvednek, támadják a legfontosabb infrastruktúrákat is annak ellenére, hogy folyamatosan felhívják arra a hatóságokat, hogy ez ne történhessen meg, nincs hova menekülniük az embereknek, nincs élelmiszer. Nagyon fontos, hogy továbbra is humanitárius támogatást biztosítsunk a lakosság számára, és még nagyobb erőfeszítéseket kell, hogy tegyünk, hogy egy fenntartható megállapodás születhessen az SBT 12254-es határozata alapján. Borel főképviselő úr egy felhívással élt, új humanitárius folyosokat kell felállítani, a támogatásnak meg kell érkeznie a lakossághoz. Milyen választ kapott ezekre a felhívásokra? Köszönöm szépen. Jana Kristof Ötjen következik egy percre. Köszönöm szépen. 2019 óta újra fellobbant a krízis, 1 millió elődözött van, és 2019 decembere óta ezt látniuk kell, kedves eh, kollégák, Itlip tartományát naponta támadja, bombázza a rezsim, illetve őket támogatja az orosz hadsereg, és ezen kívül a közös határon át Törökország 600 repülőgépet is átküldött, tehát egyértelműen elhalapódzott ez a konfliktus. December óta 50 ezer ember menekült el Szíriából, ez az előzés a legnagyobb a, mióta kiindult a konfliktus 2011-ben. 9 év telt el a konfliktusban, 400 ezer embert öltek meg azóta, köztük 22 ezer gyermeket. Az európaiak pedig csak ezt nézik. A tűzszünetre kell törekednünk, politikai megadás kell a konfliktusra. Ezt is elmondta Borrell de konkrétan mit jelent ez? Valóban ez a misszió lesz a helyes út-e? úgy gondolom, hogy mindenképpen elköltsi kötelességünk van. Elnök, köszönöm szépen. Iván Dávid következik egy percre. Vážená paní předsedající. Köszönöm a szót, elnök asszony. Szíriában a fő probléma Törökország hatalma, az EU gyenge, gyenge és korrupt. Az EU-ban transnacionális koncernek határozzák meg a folyamatokat, Törökországnak jelentős beruházásai vannak, éppen ezért az Európai Unió rossz helyzetben van, és nem képes szankciókat kivetni Törökországba. Viszont úgy tűnik van hatalma ahhoz, hogy eh, Szíriára vessen ki eh, eh, szankciókat. Úgy érzem, hogy egyzel egyidejűleg több pénzt hoz Törökországnak. Ez azt jelenti, hogy Törökország azt teszi, amit szeretne. Törökországban több mint egy millió kurd és keresztény, akiket előztek, és az Európai Unió nem tud még magáról sem gondoskodni, és nem tudja megakadályozni azt, hogy Észak-Ciprusban lopják a gázt. Esztekánk következik egy percre. A szíriai helyzet eléggé súlyos, a konfliktus szinte már 400 ezer ember ölt meg 2001 óta. Ez egy befogyott konfliktus, különböző célok vannak itt, és érdekek, megoldást kell találni a szíriák szenvedése, és annak kockázata, hogy túlságosan nagy a globális instabilitás túl régóta áll fenn. Több mint 17 milliárd eurót adtunk segítségként, és tanácsnak pedig szankciói is vannak. Viszont ezek csak kis segítségek egy óriási probléma esetében az EU tagállamok, az USA és más nemzetközi szereplőknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy elkerüljék az eszkalációt, illetve a konfliktus befagyását. A tűzszünetet be kell tartani, és a törékeny békét meg lehet itt tartani. Európa szerepe csökken mindebben, hogyha nem tudunk egységesen felszólalni, mint EU vagy NATO szinten. Nincsen elegáns megoldás itt, arra van szükség, hogy pragmatikusok legyünk, és diplomaták, nem pedig eltökéletek legyünk. Tegyük ezt meg. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Nikolaj Vilumsennek egy percre. Revolutionen i Syrien startede som et folk... A szíriai konfliktus egy népfelkelésként indult, ugye egy brutális diktatúra ellen kelt föl a nép, utána borzasztó elnyomás következett Assad rezsim részéről, a forradalmat nem támogatta Európa, Európa nem támogatta őket, és most pedig Szíria egy sok játszmának a közepébe került. A törökországi Erdogán felfegyverzi a arab milíciát északkeleten, Putyin támogatja az Assad rezsimet, azért, hogy háborús bűnöket kövessen el, és tömeggyilkosságot. Főképviselő úr föltete azt a kérdést Putyinnak és Erdogánnak, hogy hogyan tudná támogatni az Európai Unió a demokratikus erőket az Assad rezsim ellenében. A Szíria a keleti területén a diplomáciai tevékenységet el tudjuk-e ismerni, és az ENSZ erejét is fel kell használni azért, hogy a észak-nyugati területen a etnikai tisztogatástól megvédjük a népeket. Főképviselő úr, most már lépnünk kell. Van egy kérdés, önhöz kérem tegye fel a fülhallgatóját. Ön egy kérdést kapott a képkártya keretében, elfogadja ezt? Természetesen, akkor tessék Mikalász képviselő. Valász képviselő. Thanks very much, uh, Madam President. Uh, I just... Köszönöm szépen. Az utolsó felszólót arról kérdezném, én elfogadja-e az EU-sa szerepét Szaudarábiában, és azt, hogy destabilizált a Szaudarábia a régiót. Ez egy olyan háború, amit ezek a hatalmak robbantottak ki, nem lehet azt javasolni, hogy a kurdok robbantották ezt ki, a kurdoknak a törökökkel volt problémája, másoknak is van itt kezén. Köszönöm, kérem válaszoljon. Természetesen geopolitikai értekek vannak Szíriában, de tudjuk, hogy volt egy békés demonstráció több száz ezer civil részéről, akik azt követelték, hogy legyen szabadság, demokrácia Szíriában, és ezt brutálisan elnyomta az Assad rezsim. Mit tehetünk mi? Az EU-nak a kurdok, illetve a demokratia barát erők mellé kell állnia. Ez az egyetlen módja annak, hogy stabilitást érjünk el a közelkeleten. Nagyon szépen köszönöm. Most megadom a szót Tonino Pikulának egy percre. Hvala lijepo. Rat u Siriji godina. Köszönöm szépen. A e, szíriai, háború most már kilenc éve tartanik tart. Az eszkaláció a legsúlyosabb humanitárius válsághoz vezetett Jemenhez hasonlóan. 400 ezer embernek el kellett, hogy tart, hagyja a lakhelyét a múlt decembertől kezdve, és ezeknek az embereknek, menekülteknek a 80%-a sérülékeny csoporthoz tartozik gyerekek és nők. Az intézmények fölléptek, a gyermekeket is igyekeznek menteni, de kevesebb, mint a negyedik jutna, jut iskolai oktatáshoz. Humanitárius támogatást is biztosítunk, a humanitárius válság ugyanakkor romlott az időjárási viszonyok miatt. Az Európai Unió támogatja a békét és a stabilitást most már aktív szerepet kell, hogy játszunk, megoldásokat kell, hogy javasoljunk. Ez a feladatunk. Intenzifikálnunk kell a tárgyalásokat az érdekelt felekkel. Multilaterális platformot kell kialakítani a konfliktus megoldása érdekében a brüsszeli konferencia formátumát próbáljuk követni, hiszen ez némi eredményt adott. Glucksmann. Köszönöm szépen, Glucksmann következik. Egy perc. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Arra kérek mindenkit, hogy az elmúlt napokban eh, Bashar al katonái által eh, feltett videókat eh, nevetnek azon, hogy áldozataik fejét levágták. A dédlibi régióban különböző kórházakat, pékségeket tesznek tönkre, a földdel egyenlővé, és ezt kilenc éve megengedjük. Arról beszélnünk, hogy ki kell írtani a lázadókat. Szégyenem magam, és fel vagyok háborodva. Fontos, hogy ne tekintse ezt ön főképviselő normális helyzetnek. Meg kell nézni azt, hogy kik a hóhérok, Bashar Assadnak a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt van a helye. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nyolcan kértek szót. Azt kérem mindenkitől, hogy legyen fegyelmezett, tartsa be az időt, egy percet kap mindenki. Elsőként Trajan Basescu kap szót, tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kapcsolódva Szíriához, meg kell értenünk azt, hogy az EU különböző fázisokon ment át. Először is az EU azt akarta, hogy Basár fejét egy tálcán kínálják fel, aztán utána azt mondtuk, hogy nem akarjuk a fejét, csak azt akarjuk, hogy elítéljék őt, azt akarjuk, hogy legyenek választások Szíriában. Ez nem igazán konzisztens hozzáállás, és haboztam a kezdettől kezdve. Mi haboztunk a, arról, hogy beavatkozzunk-e, a franciákat megakadályoztuk abban, hogy belavatkozzanak, aztán most meg azon panaszkodunk, hogy milyen a helyzet Szíriában. Továbbra is orosz ellenőrzés alatt maradt Szíria, ez az igazság. Azon panaszkodunk, hogy Törökország benyomul az ország északnyugati részébe, és megtesz mindent annak érdekében ugye a határát. Kedves kollégáim, amíg nem értjük eh, meg azt, hogy eh, a döntésre részt kell vennünk, addig csak el tudjuk ítélni ezt a helyzetet, vagy bevatkozunk, hagyjuk a franciákat bevatkozni, vagy nem avatkozunk be, és nem adunk hangot sajnálatoknak. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló, Ruiz Tevez úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a főképviselőnek is azt, hogy eh, napirendre eh, tűzte szria kérdését. Az északkeleti eh, részen támadások történtek, civilek is elhunytak, itt ezt sokan elmondták már a házban. Mi is szükségesnek tartjuk azt, hogy a humanitárius segítség eljusson Szíriába, de igaz, hogy olyan helyzetben találtuk most magunkat, ahol nem tudunk gyakorlati és hatékony módon beavatkozni. Líbia esetében az Európai Unió sikerrel avatkozott be, sikerült egy fegyverembargot megvalósítani, a főképviselő pedig elérte, hogy mi legyünk azok, akik örködünk e fölött. Egyértelmű, hogy a szíriai rezsimnek vannak fegyverei és lőszerei. Erre úgy kellene reagálnunk, hogy megpróbálunk Bashar al-Assad rezsimjére is egy fegyverembargot bevezetni. Köszönöm szépen. Miller úr egy percben a következő szóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szemtanúi lehetünk egy drámai helyzet kibontakozásnak. Először egy humanitárius válság, millió számra menekülnek az emberek a háború elől Törökországba, jövő török határon táboroznak. Aztán tanulni vagyunk a török inváziónak Szíriába, amely megakadályozza a humanitárius segély eljutását a, hozzá, a, a szükségben levőknek és a török hadsereg az alkaida utódjaként lép fel tulajdonképpen. Fontos, hogy nyomást gyakoroljunk Törökországra, és tárgyaljunk vele a térségben szerepe miatt. A kurdok üldöztetését, önnek véget kell vetni, és azon atrocitásoknak, amelyeket a dzsihadisták végeznek el, és amelyeket, amelyet a török hadsereg követ el a kurdok ellen. Köszönöm szépen, Mavrides úr, következő. Köszönöm, elnök asszony. Borrell úr, egy dolgot szeretnék pontosítani. Egyáltalán nem vagyok Assad rezsimje csodálója. De azt gondolom, hogy van itt némi zűrzavar. Mostanáig úgy véltük, hogy egyhangú döntések vannak, azaz a nyugat célja, a civilizált világ célja az volt, hogy az iszlám államot és a dzsihadistákat semlegesítsük. Hogyha ez megváltozott, akkor azt mondják ki nyilvánosan, felmerül a kérdés, hogy ki finanszírozza a dzsihadistákat, ki küld csapatokat a térségbe, hogy továbbra is végrehajthassák tömeggyilkosságaikat. Ezek nem mások, mint az ankarai új szultánok, Erdogán. Ez a másik nagy gond. Ne mondjuk, hogy Assad bűnei bocsánatos bűnök, legyünk bátrak, és védjük meg az európai értékeket. Köszönjük szépen, most pedig Kempa asszony következik. Dziękuję pani przewodnicząca Köszönöm szépen, elnök asszony. Főképviselő úr, egyetértek azzal, amit ön a vita elején elmondott, tehát, hogy Szíriában, illetve a szomszédos országokban humanitárius válsággal szembesülünk. Körülbelül tízezer árva gyermek szorul azonnali segítségre. Az én hazám részt vesz ebben hozzájárul az európai napirendhez, és mi azt szeretnénk, hogyha több forrást fordítanánk Libanonban, Jordániában és Szíriában a humanitárius segítségnyújtásra. Tehát amit ön mondott, hogy ezt támogatni kellene, az nagyon fontos, különösen napjainkban, ugyanis az Európai Unió a legnagyobb donor. De olyan információs rendelkezésünkre áll, hogy Szíriában másfél millió keresztényből már csak 200 ezeren maradtak. Ez drámai helyzet, támogatnunk kell a civil szervezeteket és misszionáriusokat, az egyház embereit, akik segítenek a gyerekeknek, akik orvosi segítséget nyújtanak. Ez az egész világ szempontjából nagyon fontos. Köszönöm szépen. És most Sandra Pereira a Asszonyi a szó. Köszönöm. Elnök asszony, le kell folytatni a vitát, mégpedig formálisan, és a Strasburgi vitánk eredményeképpen volt egy katonai konvoj, konvoj Törökországból, és most meg próbáljuk erősíteni az ellenőrzést, és ez a Szíria integritását is érinti. Megpróbálunk egy stratégiai álláspontot kidolgozni, ez ellentmond a nemzetközi jognak és a humanitárius jogoknak, és az EU a destabilizációhoz is hozzájárul kívülről, noha Szíria integritása helyreállítandó lenne, ezen kívül a nemzetközi gólt is tiszteletben kell tartani, és az ENSZ kártáját. Köszönöm szépen, Migualas képviselő egy percben a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szír hadsereg a törökök és az amerikaiak által támogatott dzsihadisták ellen sikereket ér el, sikerül visszaszerezni a határait, és a menekülő dzsihadistáktól amerikai fegyvereket szerez, szerez el. Az al helyi szervezetei, ezek a népírtó famanisták logisztikai támogatás, fegyvert és képzést kaptak az amerikaiaktól, Nagy-Britanniától, Franciaországtól, Szaudarábiától, Törökországtól és az Egyesült Arab emirátusoktól, az Obama program alatt már, ezzel elhúzták évekig a háborút, és száz, több százezer halálos áldozatot szedett ez a háború szükségtelenül. Az EU most humanitárius segélyek hoz eljutatását követeli ebbe a tartományba, ám szankciókat is bevezet, amely a szír nép szenvedését okozza. Ki engedte be a dzsihadistákat erre a területre? vegyék vissza a támogatást tőlük, szüntessék meg a létüket. Köszönjük szépen. Thank you, um, President. There's no doubt about... Köszönöm, elnök asszony. Kétség sem fér hozzá, hogy a szíriaiak már kilenc éves, sőt még régebben szenvednek de miért van ez? Azért, mert az Assad kormány elleni elégedetlenséget a nemzetközi szereplők eltérítették, és megpróbálták kikényszeríteni a rendszerváltást. Az Egyesült Államok és más országok menekült áramlatot tapasztaltak Törökországon keresztül. Sikerült visszaszerezni a kontrollt Szíriában. Egyesek visszatértek a, a kormányhoz, mások nem. Ironikus, amikor a külföldi harcosokról beszélünk, akik a mi országainkból mentek Szíriába, és utána nem fogadjuk vissza őket. A kér, valójában az lenne a legfontosabb, hogy leüljünk a szír kormányjal, és helyreállítsuk a békét, vállaljunk felelősséget Európa részéről ez iránt a tragédiáért, és vegyük rá a dzsihadistákat is, hogy hagyjanak fel az erőszakkal. Viceprzewodniczący Komisji Wysoki Przedstawiciel Unii. Most pedig, most pedig a bizottság nevében uh, Borrell Fontelen lesz, uh, alelnök kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az összes képviselőnek, aki részt vett a vitában. Azt tudom csak mondani, hogy megértem és osztom az érzéseiket, azt, hogy frusztráltak. Nagyon sok hozzászólásból ezt hallottam ki. A szíriai válsággal kapcsolatban csak az a biztos, hogy az Európai Unió tehetetlen volt. Mondhatjuk, hogy mit kellene csinálniuk, abba kellene hagyniuk a harcot, mit kell tenni. Igen, ezt kéne tenniük de milyen erő, milyen ráhatás van a kezünkben. Nagyon sok éve mondogatjuk már azt, hogy a szíriai konfliktus nem lehet katonai eszközökkel lehet megoldani, de végül ez történt. Láthatjuk. És ki oldotta ezt meg? Azok, akik képesek katonai erőt alkalmazni. Az Európai Unió nincs ebben a helyzetben. Ezért továbbra is arra fogunk felszólítani mindenkit, hogy hagyjon fel a támadásokkal a civil lakosság ellen, illetve hogy biztosítson hozzáférést a humanitárius segítségnyújtáshoz, és tartsák be a nemzetközi humanitárius jog szabályait, védjék meg a civileket, és egy olyan elvi nyilatkozatot tegyenek, amely nem alkalmazna kényszerítő erőt. Ha valóban el akarunk érni valamit, akkor olyan lépéseket kell tennünk, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Ha viszont továbbra is parlamenti vitákat rendezünk, mint amilyen ez a mostani, és akkor csak azt fogjuk tudni mondogatni, hogy mit kellene tenni, de nem történik majd semmi. Köszönöm szépen, ezzel zárjuk a téma vitáját. Most pedig a következő napirendi pont következik. Szóbeli kérdés az Európai Bizottságnak intézve az új átfogó EU-Afrika stratégia tárgyában. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ahhoz, hogy a spontán felszólalásokra idő legyen, itt ha fel akarnak térni ilyen kérdést, vagy kékkártyás kérdést, akkor ezt lehetik hagyományos módon, meg elektronikus módszerrel is. Először a kérdés szerzője, a DEVE szakbizottság elnöke, Tobi úr kap szót. Madame uh, President. Elnök asszony, biztos Asszony, tiszta, kedves kollégák! Az átfogó EU-Afrika stratégia egy nagy lehetőség egy új kezdethez, amire nagy szükség van az EU-afrikai kapcsolatokban. Próbáljunk meg előre lépni a szavakon és a jó szándékon túl konkrét cselekvések felé. Stratégiai cselekvés orientált módszerre van szükség, és nem időpocséklásra. Az új stratégia be kell lássa, milyen ereje, erő és potenciál rejlik az afrikai gazdaságban, hosszú távú stratégiai és közös érdekeken nyugvó partnerek közötti kapcsolatokra van szükség, és támogatni kell a fenntartó fejlesztési célokat. Az EU-Afrika stratégia sikeréhez szerintem három dologra van szükség. Először is világos jövőkép a úgymond végjátékot illetően, és egy konkrét terv az átfogó módszert arra minden eszköz figyelembevételével. Másodszorban tudnunk kell, mit nyerhetünk azzal, ha sikerül megerősíteni ezt a partneri viszonyt, és hogy mi forog kockán, hogyha ha nem. Harmadsorban meg kell határozni, hogyan tudjuk a segélyt hatékony eszközét alkalmazni, amely a kezünkben van, és a bizottság hogyan tudja koordinálni az EU intézmények és a tagállamok ebbeli gyakorlatát. Rengeteg közös lehetőség van, gazdasági növekedés, foglalkoztás, kereskedelem, és azonnali kihívásokkal is szembe kell nézni. Klímaváltozás, szegénység, konfliktusok, illegális migráció. Az a gyors lakosság népesség növekedés, amelynek tanulja vagyunk Afrikában, azt is jelenti, hogy a szegénység is nőni fog. 2030-ra a globális szegénység majdnem kizárólag Afrikában összpontosul majd. A konfliktusok egyre fornak, a nagy szegénységtől és a magas munkanőségtől szermedő társadalmakban. A Fejlesztési Bizottság nevében egy sor kérdést terjesztettem be a bizottságnak. Remélem ma néhány világos választ is kapunk ezekre. Először is. A stratégia hogyan tud eredményesen hozzájárulni az SDG célok megvalósulásához és a szegénység csökkentés alapvető céljaihoz. Milyen intézkedések és mechanizmusok indulnak el ennek érdekében? Másodszorban az új stratégia miképpen járul hozzá a azon stratégiai érdekekhez és prioritásokhoz, amely mind a két partner jelentkeznek, a jó kormányzás, emberi jogok, az egyenlőtlenség elleni harcok és a klímaváltozás elleni harcban. Hogyan tudja a bizottság biztosítani a stakeholderek bevonását, mint a nemzeti parlamentek, kormányok, helyi önkormányzatok, magánszféra, civil társadalom a stratégia megtervezésébe. Negyedsorban pedig Hadd fejezzem, hadd fejezzem ki némi, néhány aggályt az átfedésekkel kapcsolatban az NDG végrehajtásában, ahol a, valamint az AKC EU partneri megállapodás között nincsenek átfedések. A bizottság hogyan tudja garantálni azt, hogy konzisztencia érvényesül és nem párhuzamos vagy átfedésben levő stratégiai keretek jönnek létre. Végül biztos asszony, képviselőtársak, a fejlesztési politika koherenciája szerződéses kötelezettségünk, eljött ideje annak, hogy ezt a vállalást teljesítsük is. Ezért szeretném tudni, hogyan biztosítják azt, hogy a stratégiába, tervezésebe belefoglalják a fejlesztési politika koherenciáját és a Fejlesztési Bizottságban dolgozó kollégák várják az együttműködést az Európai Bizottsággal, hatalmas feladat áll előttünk, ám hatalmas lehetőségek is. Kezdjünk hozzá a munkához. Köszönöm. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, w imieniu komisji. Köszönöm szépen. A bizottság nevében jut a úr Pilájnán kap szót, tessék. Honorable President. Tisztelt elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők! Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm önöknek, hogy meghívtak engem, hogy egy ilyen mérföldkövet megvitassunk az európai afrikai kapcsolatokban, mint az EU-Afrika stratégia. Ahogy a meghallgatásom során elköteleztem magam, mindent megteszek, hogy elmélyítsem az együttműködést a bizottság és az Európai Parlament között. Ezért nagyon örülök, hogy ma itt eszmét cserélhetek önökkel. És mi lenne helyén valóbb az első itteni megjelenésemhez, mint az, hogy az Afrika stratégiáról beszéljünk. Nagyra értékelem az önök tapasztalatát, tudását és véleményét. Azt gondolom, ez nagyon fontos egy olyan kérdésben, mint ez a mostani. Az Európán kívüli első utunk során Ursula von der Leyen és én Afrikába utaztunk. Egy olyan kontinens láthattunk, amely csupa lehetőség fiatal és energikus. Olyan partnerekkel találkoztunk, akik pozitívabb elköteleződést érdemelnek tőlünk. Már kiköveztük az utat a változáshoz az Afrika-Európai Szövetség révén, amely beruházást és munkahelyeket teremtene egy fenntartható beruházási tervvel megtámogatva. Ezt igen rövid idő alatt sikerült megvalósítani. Ez kézzelfogható előrelépés volt. Most pedig építhetünk ezekre az előrelépésekre, és még tovább mehetünk. Itt az ideje, hogy egy új fejezetet írjunk a kapcsolatainkban. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, szükségünk van egy új átfogó stratégiára. Egy olyan stratégiára, amely támogatja Afrika potenciáját politikai, gazdasági, kormányzati szinten, illetve a, az ellenálló képességet is fokozza. Európa, Afrika részéről partnerségre és felelősségvállalásra van szükség. Az uniót jobban el kell helyezni a jelenlegi globális kontextusban. Az európai Green Deal ambícióit is beépítve. Azok a prioritások, amelyeket mi 2017-ben meghatároztunk, a mai napig érvényesek. A megközelítésünk az, hogy nem váltunk irányt, hanem inkább fokozzuk az erőfeszítéseinket a jobb eredmények érdekében. A stratégia átfogó jellegét az biztosítja majd, hogy szorosan kapcsolódik a 2030-as fenntartató fejlődési napirendhez, a Párizsi klímaváltozási megállapodáshoz, az Unió globális stratégiájához és a fejlesztésről, illetve az Afrikai Unió 2063-as napirendjével kapcsolatban. Továbbra is dolgozni fogunk az emberi fejlesztésen, integráció, mobilitáson és migráción. A klímaváltozás, illetve a környezetvédelmi kihívások mellett a digitalizációra, illetve a nemek közti egyenlőségre is koncentrálni fogunk, amelyek a fejlődés jelentős velejárói. És nem lehet fejlesztés, szilárd kormányzás, az emberi jogok tisztelete, jogállamiság és demokrácia nélkül. Ezért az erőfeszítéseinket ezeken a területeken is ki fogjuk fejteni, a békéért, biztonságért és a szélsőségek ellen folytatott küzdelem mellett. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk szorosan együttműködni afrikai partnereinkkel egy multilaterális szabályalapú rendszer kialakításán, amit egyre inkább megkérdőjeleznek a világban. Az én mandátumom alatt ez egy nagyon fontos prioritás lesz. Én gondoskodni fogok arról, hogy ennek a stratégiának a megvalósítása támogatja majd az EU prioritásait is. A fiatalok, köztük a fiatal nők szintén részt kell, hogy vegyenek ebben a stratégiában. Az új ambiciózus kereteken már elkezdtük a munkát politikai és technikai szinten is. Mindeközben továbbra is meghallgatjuk a partnereinket, és próbálunk gondoskodni arról, hogy magukénak érezzék a stratégiát, mind önök, mind pedig a tagállamaink az afrikai partnereinkre is vonatkozik ez, továbbá a civil társadalmat is be akarjuk vonni, köztük a fiatalokat is. Egy Unió és Afrika Unió közötti találkozót fogunk tartani február 27-én Etiópiában, illetve egy miniszteri találkozó is lesz majd májusban. Mind a két esemény igen fontos lehetőségeket ad majd a párbeszédre az afrikai partnereinkkel. Februárban és márciusban is Afrikába utazom majd, hogy a lehető legtöbb partnerrel tudjak egyeztetni. Az új stratégiára vonatkozó tervünk márciusban kerül majd elfogadásra. Ez fogja majd a konkrétabb együttműködésünk kezdetét jelezni az érdekelt felekkel. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők, várom az erről szóló vitánkat, és szeretném meghallgatni az önök véleményét arról, hogy mit látnak prioritási területnek egy megújult EU-Afrika kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. A néppárt nevében Hildegard Bentele kap szót másfél percben. Milyen tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, az új EU-Afrika stratégiát illetően a bizottság első ízben definiálta mindezt geopolitikai szempontból, és a fenntarthatósági célok mellett kötelezte el magát a klímaváltozás és a migráció sürgető problémái mellett, mert a kotonú megállapodást meg kell újítani, és itt van a Green Deal. A digitalizáció is gyorsan fejlődik, és egy új szabadkereskedelmi övezetet kell kialakítani Afrikában. Mindezek új adottságok, amelyekkel foglalkoznia kell az új EU-Afrika stratégiának. Szerintem fontos az, hogy az EU egész eszköztárát és a tagállamok eszköztárát koherens módon alkalmazzuk, hogy tanuljunk a múlt tanulságaiból elsősorban a fair kereskedelmi feltételekre kell összpontosítani, és az adóbevétel létrehozására, képzési lehetőségekre, a demokrácia, a jogelmiság ösztönzésére, a megfelelő biztonsági struktúrákra, a nők és lányok erősebb támogatására és a regionális és lokális közösség bevonására. A cél az kell, hogy legyen, hogy valamennyi afrikai ember egy biztonságos életperspektívvel rendelkezzen saját régiójában. Az EU részéről, mind pedig Afrika részéről felelősségvállalásra van szükség valódi partnerségre, amely mindkét partner számára előnyös frakciónk elnöke Manfred Weber egy konferencián világosra tette, hogy mennyire fontos a néppárt számára Afrika, mint prioritás. Minden támogatást és kötelezettségvállalást kifejezünk Afrika irányában hogy ezen EU és Afrika kapcsolatokat új alapra lehessen állítani. Elnök, köszönöm. Most az SND frakció nevében Udo Bullman kap szót. Egy percben. Biztos asszony, tisztelt képviselőtársak! Örülünk annak, hogy pontosan e, itt vagyunk, és új szívvel fogunk neki ennek a nagy feladatnak, igen, Európa és Afrika partnerek. És egy sors közösséget ben vagyunk, a következő években vagy együtt oldjuk meg a problémákat, vagy együtt vallunk kudarcot. Ezért az első konzekvencia, ami levonható, hogy egyenlő felek közötti partnerségről van szó ez pedig nem rövidtávú nemzeti érdekek menten, mentén, vagy akár európai rövidtávú érdekek mentén jöhet létre, hanem olyan partneri viszony lehet csak, amely jó oktatáson alapul, különösen a lányok hagy menjenek iskolába, legalább tíz éves korukig hadd járnak iskolába, hogy segítsék az országukat, kapjanak egészségügyi ellátást, jó munkahelyeket. Ez több, mint a puszta alkalmazhatóság, hogy felépítessék országaikat és fenntartható társadalmakat hoznak létre. Afrikában és persze Európában is. Ez a feladatunk, ehhez kell a közös erőfeszítés, és ehhez kívánok sok sikert önöknek. Köszönöm szépen a Renew Europe nevében. Charles Gören szó. Köszönöm, elnök asszony. Kongó a világ legnagyobb francia nyelvű országa. Az Afrikában leginkább beszélt nyelvek közé tartoznak a portugál, a francia és az angol. Egyébként az Európai Unió a legfontosabb partnere Afrikának kereskedelmi területen, illetve a fejlesztésben is. Az Európai Unió részéről nekünk már így is nagyon fontos kapcsolataink vannak Afrikával. A status quo fenntartása ezért kontraproduktív lehet. Amire szükség van, ez egy globális stratégia, amely lefedi a politikai, biztonsági, fejlesztési, gazdasági és kereskedelmi kérdéseket. Egy ilyen széles körű valódi stratégia kell, hogy rendelkezzen egyértelmű célokkal, illetve egy úti tervre is szükség van, hogy ezeket hogyan érjük el. Arra van szükség, hogy a Dolor módszert ültessük át, amely az, a 90-es években a, lehetővé tette azt, hogy az Európai Unió jelentősen előre lépjen az afrikai kontinenssel való kapcsolatainkban. Jelenleg Afrikában a fejlesztés feltétele az, hogy az afrikaiak mit tesznek, de ezen kívül egyre inkább Kína, India és Oroszország is bevonódik, amely egyre szorosabb kapcsolatokat alakít ki gazdasági, politikai és humanitárius szinten ez a háttere az Európai Unió és Afrika együttműködésének. Miért ne, legyünk, ne legyen egy közös biztonsági megközelítésünk, amely lehetővé tenné, hogy az Afrikai Unió a biztonsági tanácsba is bekerüljön. Hogyan tudunk a klímaváltozás ellen közösen fellépni? Mit értünk kereskedelmi együttműködésen? Lesz-e szabadkereskedelem az Európai Unió és az Afrikai Unió között? Afrikának saját magát kell fejlesztenie természetesen, de ez nem zárja ki azt, hogy megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, tudásunkat. Köszönöm, elnök azt. Köszönöm szépen az ID frakció nevében. Bilte asszony, ez szó egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Nem véletlen az, hogy a Brexit környékén januárban létrejött az az Egyesült Királyság Afrika csúcs. Ez megmutatja, hogy az Európai Unió mennyire veszít teret, amikor brit szövetségeseink, akik nagyon fontos diplomáciai szereplők jelen vannak ezen a kontinensen. Aztán ott van Oroszország, Kína, Japán, múlt héten a kanadai miniszter Trudeau afrikai látogatása egyenrangú partnerként kell kialakítani kapcsolatunkat, ugyanakkor ott van a halászti megállapodás, az nem egyenlő, beavatkozást jelent, és egy új diplomácia és kereskedelmi kiindulópontot kell most találnunk a legmeglepőbb. A migráns helyzet sürgető jellege, amely nagyon fontos az Európai Unió számára. Az Erasmus program szélesítését is kéri ez a szóbeli kérdés, és ez egy újfajta migrációs csatornát nyitna Európa felé. Kotonú kudarcát megtapasztalhattuk, és elvesztegettünk egy évtizedet. Elnök. Most a zöldek frakció nevében Pierre Herzberger Fofának kap szót egy percben. A, az EU és Afrika közötti partnerség egy közös stratégiára épül, amely az új együttműködést hangsúlyozza a politika területén közös értékek mentén egyenragú partnerekként. Az új megállapodás, ami ezen stratégiát illeti, az EU-Afrika csúcs találkozón került meghatározásra Abidjanban 2017-ben az államfők részéről, akik a prioritásokra helyezték a hangsúlyt, négy prioritást azonosítva, a beruházások, az emberi erőforrásokba, reziliencia, a jó kormányzás, valamint a fenntartható fejlődésbe és a migrációba való beruházás. Ezek együttműködési területek, Ugyanakkor eh, távolodtunk a paternalista kapcsolatoktól, amelyek eddig uralkodtak. Ami a gazdasági kapcsolatokat illeti, itt eh, többek között van egy új szempont a stratégiában. Ez az új kezdeményezés, amelyet az Európai Bizottság támogat, mégis számos kérdést vet fel, hogyan lehet a szegénységet megszüntetni, hogyan lehet a fejlesztés akadályait lebontani, és világos perspektívát nyújtani a fiataloknak, a nőknek. A fiatalok ugyanis Afrika népességének 60%-át teszik ki. Köszönöm szépen a hozzászólást. Most a konzervatív frakció képviseletében Visnyevska asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Minden, mindenek előtt biztos hogy arra van szükség, hogy új EU AKC stratégia jön létre, különös tekintettel a migrációra. Afrikából és a többi AKC országból a fiatalok azért menekülnek Európa felé, mert nincs oktatás, nincs személyes fejlődése lehetőség, nincs tisztességes megélhetés hazájukban. Fel kell tegyük magunknak a kérdést, és meg kell találjuk rá a választ. Mire van szüksége az afrikai fiataloknak? Elsőbben jó oktatásra. A legjobb beruházás az oktatásba való befektetés, az, ha az embernek nem férnek, be, nem, nem férnek hozzá jó oktatáshoz, az az igazi gátja a gazdaság fejlődésének és a szegénység elleni harcnak. A pénzt tehát az oktatásba kell tenni, amely aztán a fiatalok vállalkozási kedvét, vállalkozói lehetőségeit eh, nyitja meg, mikrohitelekkel kell aztán ezt segíteni. Az EU egy egyszerű mechanizmus kell bevezessen, amelyek révén a fiatalok vállalkozhatnak saját hazájukban, és megélhetnek saját hazájukat építve. A GUE nevében Urban Crespo úr következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Egyértelmű, hogy az Európai Uniónak új Afrika stratégiára van szüksége. A probléma az, hogy úgy tűnik, hogy Európa egy olyan stratégiát akar, amely a saját multinacionális cégeinek felel meg, nem pedig a, az afrikai népesség igényeinek. A migráció, a biztonság, a kereskedelem, ezek valójában annak a geopolitikai napirendnek a részei, amelyet az Európai Unió hozott létre. Afrikának és Európának egy tartós kapcsolatra van szüksége, amelynek az alapja a szociális fejlesztés, az emberi jogok, illetve a környezetvédelem. Az ilyen típusú stratégiákat nem lehet eszközként használni arra, hogy kereskedelmi érdekeket mozdítsunk elő. 180 fokos fordulatot kell tennünk a politikáinkban, hogy a jogok alapján jöhessen ez létre. Kezdjünk méltányos kereskedelembe Afrikával, nyissunk meg biztos és legális migrációs útvonalakat. Az európai cégeket szorít